a 135 százszabály cikk szerint szánunk el egy órát most. Az első napi rendi pont ezzel az összefüggésben, ebben a keretben Burundi témája, azon is belül Bob Rugurika ügye. Judith Sargentini asszony a szó szerzőként. Köszönöm, elnök úr. Ruburika úr egy burundi újságíró és igazgatója a Rádió Afrik állomásnak. Szeptember 20-án vetették börtönbe, azért, mert azt állították, hogy információval bírna olasz apácák gyilkosságáról, információval bírna, és ezért üldözik őt, azzal vádolják, hogy meg, meg kellett volna adja ezt az információt a hatóságoknak, és tehát azzal vádolják, hogy nem tájékoztatta a hatóságokat az által ismert tényekről. Az Európai Parlament állásfoglalásában rubrika azonnal egy szabad bocsánat, követeli, nem hallhatja hangját, elhallgattatják őt, a burundi választások küszöbben állnak, és ezzel függ össze ez az eset, ezért kell haladnunk hangunkat. Köszönöm szépen szerzőként. Richard Sárnyeszki kapja most egy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Itt egy újságíról van szó, aki éveken át tevékenykedett. Jó magam is újságíró voltam, és a szakmai szolgáltatás nevében, az igazságosság nevében is fel kell szólalnom, fel kell szólalni az olyan személyek érdekében, akik nehéz helyzetben vannak. Mert a hatalom mindenkit üldöz ott, akik a feladatukat újságíróként szeretnék gyakorolni. Három apácát meggyilkoltak, ez az újságíró csak a feladatát végezte, megvizsgálta az esetet, információjának forrásait viszont nem akarta feltárni. Az olyan, mint egy pap munkája, ő sem szekheti meg a titoktartási kötelezettséget. Elnök, köszönöm szépen. Egy percre ugyancsak szerzőként Javier Nart következik. Gracias, señor presidente. Vamos a hablar de lo concreto. La Unión... Köszönöm, elnök eh, úr, biztos úr. Az Európai Unió 438 millió eurót adott Burundinak arra a célra, hogy a civil társadalmi tevékenységet előmozdítsa, a kormányzás minőségét javítsa. Ehhez képest Burundi 142. a 180 ország közül sajtószabadság szempontjából. Ez eh, eh, az újságírók határok nélkül eh, szervezett közlése alapján mondom. Tehát azért azt is tudjuk, hogy szabad sajtó nélkül nincs szabad választás a fogvatartás éppen ezért teljesen elfogadhatatlan, és alása a támogatásunknak az értelmét is. Most eltekintve a filozófiai, metafizikai, stb. érveléstől Eh, amiről itt szó van, az, az egy nagyon fontos eh, ügy, ugyanis eh, elvárható Burunditól, hogy a választásokat szabadon tartsa meg, ne lépjen fel az újságírók ellen, Rugurika újságírót szabadon bocsátja. Valójában a kotonói megállapodás 96. cikke alapján akár fel is függeszthetnénk Burundi támogatását. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Bob Rugurika egy afrikai rádió képviselője, és a három apáca meggyilkolásának hivatalos magyarázatát soha nem tudta elfogadni. Ahogy Nárt kollega is joggal mondta, itt a sajtószabadságról van szó, és az Európai Uniónak az a kötelezettsége, hogy itt felszólaljon, főként a választások előtt. Azért vonták ki a forgalomból ezt az újságírót, mert kényelmetlen volt a kormány számára a tevékenysége. Meg kell vizsgálni azt, hogy milyen fajta támogatást, milyen fajta viszonyokat, kapcsolatokat akarunk ezekkel a e, kormányokkal. Sandra Rodriguez kollega következik ugyancsak egy percre. Gracias, presidente. Hoy... Köszönöm, elnök úr, biztos úr most eh, a Burundiban eh, történő emberi jogi jogsértésekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Eh, a gyülekezési szabadságról beszélünk, Bob Rugurika szabadonbocsátásáról, és minden más olyan ember szabadonbocsátásáról, akik egyetlen bűne az, hogy szabadon beszéltek. Burundi a világ tíz legszegényebb országa közé tartozik, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a nyugati hatalmak érdekei nagyban hozzájárultak az afrikai szegénység eh, létrehozásához, kialakításához. Ugyanakkor eh, Burundi számos ásványkincsel eh, rendelkezik, és kávéterm, nagyon komoly kávétermesztő is, kobolt, rész, stb. bányászható ebben az országban ennek fényében szörnyű az, hogy éhezés van az országban, ennek egyik lehetséges megoldása a családi gazdálkodás támogatása, amely élelmezési és munkahelyteremtési szempontból is fontos lenne. Weidenholzer úr, egy percre. Kollégák, az elmúlt években Burudiban tragikus fejlemények történtek, viszont pozitívan értékelendhető az, hogy egyre több olyan ember van itt, akik szeretné a jogállamiságot, illetve a demokráciát erősíteni, és szeretnék erősíteni az emberi jogokat. A választások fontos változást jelenthetnének. Ehhez azonban arra van szükség, hogy legyen lehetőség arra, hogy szabadon véleményt nyilváníthassanak. Minél kevesebb esély van, minél több esély van arra, hogy meghallják a demokrácia hangját. Ezért azonnal szabadon kell engedni ezt az újságírót, és úgy vélem, hogy nekünk is nyomást kell gyakorolni a kormányra. Köszönöm szépen, a társszerzők közül Ponga úr beszél utoljára egy percig. Monsieur le Président, chers collègues. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, nem először hívjuk fel Burundit arra, hogy az emberi jogok területén tartsák be vállalásaikat. Most eh, Rugurika úr ügye aggaszt bennünket január 20-a óta van börtönben, eh, miután egy eh, híradást közölt újságíróként a három olasz apáca haláláról, és összekötötte a ruandai titkos szolgálatokkal ezeket a gyilkosságokat. Ezt követően eh, letartóztatták, és eh, számos bűncselekmény gyanújával többek között gyilkosságban való bűrészeség gyanújával akár 20 év börtönt is kaphat. Fel kell szólítani Burundit, hogy tartsák be a szabadságjogokat, a sajtószabadságot, különös tekintettel arra, hogy júniusban elnökválasztás lesz Burundiban. Ennek a választásnak a hitelességét áshatja alá mindez. Domnul Pospisil, Pot Pisil úr, kapszolt. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani a javaslat minden szerzőjének. Úgy gondolom, hogy Bob Rugurika esete nagyon fontos. Ismételten egy olyan estet láthatunk, amikor egy újságírót vádolnak, pedig csak a munkáját végezte. A helyzet sokkal rosszabb, mert azzal vádolják, hogy hogy hogy nem megfelelő jelentett erről az esetről. Burundi az Európai Unió partnere, az Európai Unió támogatja Burundit pénzügyileg, és nem szabad csak azt kérni, hogy azonnal engedjék szabadon ezt az újságírót, és vizsgálják ki a három európai állampolgár halálát, azt is el kell mondjuk, hogyha nem végzik el a vizsgálatot, akkor szankciókkal kell illetni ezt az országot. Köszönöm szépen. Caputo úr, egy perc. A poche settimane dalle elezioni in Burundi sono... Köszönöm, elnök úr. A burundi választások előtt néhány héttel vagyunk, nyilvánvaló, hogy feszültségek tapasztalhatóak emiatt. Burundi a világ egyik legszegényebb országa, nagyon súlyos a korrupció az Amnesty International szerint is sereghajtó e tekintetben az állam. Az újságírók elfogása is összefügg ezzel, mindezzel. A hatóságok azért tartják fogva, mert az olasz apácák gyilkosságának ügyével hozzák összefüggésbe őt feltételezhetjük, hogy, hogy kínzásoknak is alávetik, a több szemzetközi szervezet követelte azonnal egy szabadon bocsátását. A bíróság ezt megtagadja, és fenntartja a vádakat. Nagyon fontos, hogy nyomást gyakoroljunk a burundi hatóságokra, és követeljük az újságíró azonnal egy szabadon bocsátását. Köszönöm szépen, Castaldo úr, hozzászóló, a következő egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr vajon mibe? Mit kell, milyen áldozatot kell meghozzon valaki az, ahhoz, hogy az igazságot kutassa? A három apáca gyilkosságával ügyében húsz év börtönbüntetést róttak ki erre az ember azért, mert az igazságot kutatta, kereste e szörnyű gyilkosságok ügyében annak esélye, hogy, hogy valakit börtönbe vetnek ebben az országban nagyon magas. Szégyen teljes a burundi hatóságok viselkedése ebben az ügyben, azonnali szabad bocsátását kell követeljük ezen újságírónak, sőt, tovább kell tudja folytatni munkáját, feltárva a gyilkosságok hátterét, és általában fellépve az emberi jogok mellett, ahogy ezt teszi. A választások közeltével nyilvánvaló, hogy el akarják hallgattatni a kormány elért nem hang, ellenmondó hangokat. Un minut. Gambusz úr, egy percre tessék. Rövid leszek, elnök úr. Azért, mert Burundiról már rengetegszer beszéltünk. Bob Rugurika letartóztatása azután, hogy hírt adtak arról, hogy megvizsgálták a három apáca halálát, akik a helyi közösségnek szolgáltak egészségügyi támogatással. Ez eléggé aggasztó. Bob Rugurika börtönben van, és akár 20 év börtönbetetésre is ítélhetik a burgundi, hatóság, burgundi hatóságokat fel kell szólítani arra, hogy ezt az újságírót szabadon engedjék, mert a letartóztatása nem arányos, nem veszik figyelembe a szólásszabadságát, elnök, Claudio Capardel. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy bárhol is legyenek az országok, a szólásszabadság, a véleménynyilvántás szabadsága nagyon fontos. Ami most történik Burundiban a választások előtt, ez valóban veszélyes, nem csak helyileg, hanem regionálisan is. Közel van ez a nagy tavak térségéhez, amely nagyon sérülékeny terület. Az Európai Uniónak meg kell védenie ezeket az embereket, rá kell mutatni arra, hogy a véleménynyilvántás szabadságot is meg kell védeni. Burundinak folytatnia kell a demokráciához vezető utat, Európának látnia kell, hogy ez egy nagyon sérülékeny időszak. A frakciónk támogatja azt, hogy szólítsuk fel a burundi kormányt arra, hogy tartsa tiszteletbe az emberi jogokat, és az EU-nak is mindent meg kell tennie, ami a szerződések értelmében lehetséges, hogy ezt betartassa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 az állami rádió igazgatóját letartóztatták akkor, amikor a három olasz apáca meggyilkolásáról készített riportot leadták. Burundi egy olyan ország, ahol a média szabadságot eltiporják, és a kormány elleni kritikát nem tűrik. A burundi kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy megadja a sajtószabadságot. Ez a kotonai megállapodásnak is része. Emellett elvárható az is, hogy egy ember szabadságtól való megfosztása csak kellően indokolt esetben történhessen meg. Az eljárás során, és itt Rugurika úr eljárására is gondolunk, be kell tartani a tisztességes eljáráshoz való jogokat. Ilyen körülmények között nehezen képzelhető, hogy szabadak lesznek a választások. Köszönöm. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr még egy jogsértés, még egy megsértése a szólásszabadságnak, még egy börtönvetett polgárjogi aktivista. Imbunimpa ügye után ugyanez a helyzet át. Először romlott a helyzet, most, hogy a, a elnökváltások közelednek. Bobrugorika pusztán ö, a három olasz apáca meggyilkolásának ügyében szeretett volna világosságot teremteni, Burninak tiszteletben kell tartania az egyetemes szabadságjogokat, beleértve a szólásszabadságot. A Kotonú egyezményt és az Afrikan, afrikai kartát, az emberi jogi kartát és a többi nemzetközi egyezményt. Az Európai Unió kell, hogy éberen őrködjön ezek betartása felett, és ha jogsértés történik, felemelje a hangját figyelembe kell kísérjük a választások előtti helyzetet, mert az emberi szabadságjogokat folyamatosan fenyegeti a veszély, sőt a burundi szabadsága és biztonsága és az egész térség biztonsága forog Marias úr, egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr. Hamarosan közelednek májusban a választások Burundiban és intézkedni kell annak irányába, hogy meg lehessen védeni a szólásszabadságot. Korlátozzák az ellenzéki jogokat is. Ennek megsértése nagymértékben kihat erre a rádióra, Bob rubrikára is. Ez az újságíró foglalkozott a három olasz apáca halálával 2014. szeptemberében. El kell ítélni ezt a emberi jogi jogsértést, és követeljük azt, hogy ezt az újságírót engedjék szabadon. a Un minut. Gracias, presidente. Szerecse asszony, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Bob Rugorika, Raif Badawi és eh, López esetében egy közös pont van. Eh, jelenleg eh, jogszerűtlenül tartják minden észszerű vád nélkül börtönben őket, és megsértették az emberi jogaikat. Nagyon örülök annak, hogy itt most beszélünk az emberi jogok megsértéséről, a, nem szabad kettős mércét alkalmaznunk. Minden ügyben fel kell tudnunk lépni, még akkor is, ha csak egy embert érint. Február 12-én van az első évfordulója a venezuelai tüntetéseknek, amikor is embereket öltek meg, és több száz embert küldtek börtönbe. López az egyik olyan személy, aki börtönbe van, és az ő szabadon bocsátását is követeljük, mint ahogy mindenkiét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gáis képviselő egy percben a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr sajnálatos módon, hogy Burundiban nem tartják tiszteletben az emberjogokat és a szólásszabadságot. A sajtószabadsága sem érvényesül, ez más országokban is tapasztalható, és újra és újra felemeljük szavunkat ezzel kapcsolatban, nagyon helyesen, ahogy ezt képviselőtársaim is felvetették, például a Venezuela esetében. Afrikai országokban gyakran naponta történik meg, és naponta romlik a helyzet, Burundiban is ez a helyzet, nyilvánvalóan a választások közelette is magyarázza ezt. A jogszerűtlenül börtönre vetett újságíró szabadon bocsátását kell követeljük, és azt is követelnünk kell, hogy demokráciai szabályait betartsák Burundiban. Rendkívül fontos, hogy emlékeztessünk más börtönbetett, jogtalan börtönbetett emberek ügyére világszerte folyamatosan figyelemmel kísérő, például López urat Venezuelában. Jakov úr kap szót egy percre. Köszönöm. Most megint egy klasszikus vitát folytatunk le. Volt három iszonyatos gyilkosság, megfogalmazódnak a nagy tavak vidékéhez fűződő politikai érdekek, és egy újságírót fog, tartanak megint fogva. A, ebben a parlamentben hasonló esetekről szoktunk beszélni, vagy gyilkosságokról, vagy jogsértéseket elkövető partnerekről, vagy gazdasági érdekekről, itt most, amikor erről az újságíróról beszélünk, akkor egyben a sajtószabadságról is beszélünk. Meg kell fogalmazni egy közös politikát, és az Európai Unió összes partnere felé egy üzenetet kell küldenünk, hogy az emberi jogok minimuma mindenképpen betartható, és ebből nem enged, betartandó, és ebből nem engedünk. Faria képviselője szó. Sr. Ehm, Elnök úr, köszönöm. A védelme, az állam és az egyház szétválasztása ügye tíz éves börtönbüntetést ítélték emiatt ezt a szódi állampolgárt és korbácsolásra amelyet most felfüggesztettek az egészségügyi állapota miatt a korbácsolás után. Az emberi jogok védelme a kül- és európai kül- és biztonságpolitika része is kell legyen, ezért kell, hogy felhívjuk a külügyi képviselő asszony, Magarina asszony figyelmét is erre, ő is fel kell emelje hangját. Az a kérdésem, milyen intézkedéseket tervezünk tenni annak érdekében, hogy ezt a, a, a személyt szabadon bocsássák drága, azonnal. Sorry, my mistake. We all want to finish. Az én hibám volt, mindannyian szeretnénk korán befejezni ma. Mr. President, honorable members. Eh, Kedves eh, Elnök úr, tisztelt kollégák! Nagyon eh, hálás vagyok a kollégáknak, a képviselőknek azért, hogy felhívták a figyelmet erre a témára. Burundival kapcsolatban már szeptemberben is volt az Európai Parlamentnek egy állásfoglalása, és ez segített abban, hogy sikerüljön kiszabadítani Pierre Claver Bonyimpa emberi jogi aktivistát arra ösztönzünk, hogy sokkal erősebb, fókuszáltabb párbeszéd valósuljon meg a burundi kormányjal. Mindezek ellenére sürgősségi kérdésként kell kezelni ezt az ügyet, hiszen közelednek a választások ebben az országban. Engedjék meg, hogy aggodalmat fejezem ki a külügyi főképviselő nevében is, Bob Rugurika letartóztatása miatt. Megvizsgálta rádió műsoraiban a három olasz apáca meggyilkolását. Úgy gondolom, hogy ezt független vizsgálattal kellene kivizsgálni. Az letartóztatása nagy aggodalmat okoz, főként, hogy a választások közelegnek. Az ellene felhozott vádak aránytalanok, és nem látunk jogi alapot a letartóztatására. Ezt az ügyet kezelhették volna az ország sajtó szabály alapján is, a bucsuburai delegáció vezetőink meglátogatják rendszeresen az újságírót a börtönben, megvizsgálják azt, hogy fogvatartásának körülményei megfelelőek-e, és mindannyian követjük az ügyét, és azt kérjük, hogy teljes mértékben garantálják a média szabadságát. Rugorika úr letartóztatása után ügyét. Azonnal felvetettük az intenzív uh, politikai párbeszéd során, amelyet Burunival folytatunk, és uh, ragaszkodtunk ahhoz, hogy, hogy uh, a jogi lépéseket tartsák be, tartsák be a szabad véleménynyilvánítás, illetve a sajtószabadság elveit. Kértük, hogy azonnal engedjék szabadon, Ezeket az üzeneteket nyilvánosságra is hoztuk egy közleményben, amelyet a párbeszéd után adtunk ki, és aggodalmunknak adtunk hangot azzal kapcsolatban, hogy milyen politikai hatása lehet mindennek az aférnek, főként a választások előtt, és ez negatívan hatott ki a politikai légkörre és a hatóságok hitelességére. És megerősítem azt, hogy mennyire fontos számunkra is az, hogy a közelgő választások inkluzívak, átláthatóak, békések és hitelesek legyenek. Az újságíró fogvatartása rossz üzenetet ad az újságíróknak, közvetlenül kérjük a szabadonbocsátását. Üdvözlöm azt a tényt, hogy Rendszeresen kapcsolatban vagyunk a burundi felekkel, a politikai párbeszéd által, amely kölcsönös kapcsolatokat eredményez, szeretnénk a párbeszédet intenzívebbé tenni, és arra felhasználni, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy a választáshoz adott támogatásunk függ attól, hogy Burundi mennyire tartja be azokat a kötelezettségeket, amelyek meglettek fogalmazva az úti tervbe. És természetesen minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy nyomon kövessük Rugorika úr esetét. Köszönöm szépen! Commissioner. Köszönöm, biztos úr! Most pedig